An excellent good morning. Mindenkinek kiváló napot kívánok ennek a hatalmas számú résztvevőnek, amely a FEM és a DEBE szakbizottság tagjaiból állt össze. Komoly szavazólista előttünk. Tobi úrnak is külön jó napot kívánok, akit vel megint csak társ elnökölhetek ebben az új ciklusban egy nagyon gyümölcsöző és konstruktív együttműködésben a két szakbizottság között. Hölgyeim és uraim, kérem mindenki foglaljon helyet. Bocsánat, egy kicsit sürgetem önöket, de hosszú a lista, és tudom, hogy mindenkinek sok a dolga, úgyhogy haladjunk. Üdvözlöm Önöket tehát a két szakbizottság ülésén. Jó napot mindannyiuknak, mindenkinek boldog új évet kívánok, mindazoknak, akik nem találkoztam még, hadd hangsúlyozom én is, hogy nagyszerű az működés a két szakbizottság között, ez jól látszik, és egy jó kiinduló pont a mostani üléshez is, most a szavazás kezdetekkor szeretném megköszönni a szerint működés Régner asszonynal. Remélem, hogy erős üzenetet tudunk megfogalmazni a szavazók felé. Köszönöm! No, ezzel akkor németre váltok, anyanyelvemre. Kérem, aki nem érti a németet, az vegye föl a jel. Tehát a napi rendel kapcsolatos módosítások. Bocsánat. Tehát a nap, tiz, kettes napi rendel a kapcsolatban, ha nincs ellenvetésük, akkor ezt így elfogadnak tekintjük ebben a formában. Úgy tűnik van egy kis gond a hangerővel? Mert most már jobban működik. Tehát. Elnöki közlendőket. Most nem olvasom fel a, a devetagok előtt is, úgyhogy ezzel is időt takarunk meg az elnöki közlendőket, majd a Nőjogi Bizottság tagjának mondom el a szavazás után. És akkor most elkezdhetjük magát a szavazást viszont. A devére a 25. évfordulat ünnepeig a Nairobi csúcsnak a szóbeli kérdés tervezettel kezdjük a tanács felé intézendő kérdéssel. A végszavazás elektronikusan megy majd. Csak nem, ha csak nem teljesen világos. Egyes bekezdés. Split voltot kért néppárt. Első rész. Az első bekezdés. A szexuális és reproduktív egészség és jogok minden ott van a szövegben, ki van bent mellette, ellene elfogadtuk. Második rész mellette ellene elfogadtuk. Hármas bekezdés. Itt is splitet kért a néppárt. Első rész mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. Második rész mellette ellene tartózkodók, elfogadtuk. Harmadik rész mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. Ötös bekezdés, megint split voltot kértek a néppárt részéről, ki van mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. Hatos. Ki van mellette? Ellene. Tartózkodók. Elfogadtuk. Akkor a végszavazásra érkeztünk, ezt elektronikusan fogjuk megejteni. Megnyitom. geschlossen. Lezárom. One more, I see. Noch nicht geschlossen. So, jetzt haben alle abgestimmt. Tehát akkor leszavaztak. Köszönöm. Nagy többséggel elfogadtuk. Szóbeli kérdés a bizottságnak intézve. Egyes bekezdés split volt a néppárt részéről. Első rész mellette. Ellene. Tartózkodók. Elfogadtuk. Második rész mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. Négyes bekezdés. Split, első rész mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. Második rész. Split volt be mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. Itt is végszavazáshoz érkeztünk elektronikusan. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Megint nagy többséggel elfogadtuk. Ezzel az egész állásfogás tervezet. Szóval elkezdtünk belső bekezdés, 88-as módosító mellette, Ellene? Tartózkodók. Elfogadtuk. 89 mellette. Ellene. Tartózkodók. Elfogadtuk. 9-es kompromisszum. A kettős bekezdéshez mellette. Ellene. Tartózkodók. Elfogadtuk. Tízes kompromisszum mellette. Tízes kompromisszumnál tartunk. Mellette, ellene. Tartózkodók. Elfogadtuk. Száz egyes módosító mellette, ellene tartózkodók, elfogadtuk. A hetes első rész mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. 105 mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. 106 mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. 108 mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. Négyes bekezdés, külön szavazás kérte a néppárt mellette, ellene tartózkodók, elfogadtuk. 109-es mutusnál tartunk, mellette, ellene tartózkodók. Ezt nézzük meg géppel. Megnyitom az ellenőrző szavazást. Várunk még egy picit. Most mindenki leszavazott, lezárom. Elfogadtuk. Száztízes módosítónál tartunk mellette. Ellene. Tartózkodók. Elfogadtuk. 111 mellette ellene tartózkodók elvetettük. 115 mellette ellene tartózkodók elvetettük. 112, 13, 14 egy, egyformák mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 119 mellette ellene tartózkodunk, elfogadtuk. 117 mellette, ellene tartózkodók, ezt is képpel ellenőrizzük. Még valaki hiányzik. Lezárom. Elfogadtuk. 29-16 ben 118 mellette. Ellene. Úgy látom, hogy a többség, de ellenőrizzük a 118-ast. Megnyitom rá a szavazást. Lezárom. 21 mellette, 25 ellen elvetettük. 11-es kompromisszumnál tartunk mellette. Ellene. Tartózkodók. Elfogadtuk. 126 mellette. Ellene. Tartózkodók. Elfogadtuk. 128 mellette, ellene, tartózkodok, elfogadtuk. 130 mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. 131 mellette, ellene, tartózkodok, elfogadtuk. 134 mellette, ellene, tartózkodók, elvetettük. 132. fogyottá vált, az is, elvetettük. 132-ről szavazunk mellette, ellene, tartózkodó, elfogadtuk. 133 mellette, ellene. Tartózkodunk, elfogadtuk. 135 és 138 egyben mellette ellene tartózkodók, elfogadtuk. 136 mellette ellene tartózkodók, elvetettük. 137 mellette ellene tartózkodók. Ezt ellenőrizzük géppel, megnyitom a szavazást. 23 mellett a 20 ellen elfogadtuk. 9-es bekezdésnél tartunk. Nem, bocsánat. 140-nél tartunk mellette, ellene Tartózkodok. elvetettük. 139 mellette, ellene egy kicsit nehezen láthatóak a kezek, szavazzunk rá gépről a géppel, megnyitom a 139-re, Lezárom. 34 mellette 9. Elne, világos volt, sajnos nem láttam jól a kezeket. 141 mellette. Ellene. Tartózkodók, elfogadtuk. 143 mellette. Ellene. Tartózkodók, elvetettük. 12-es kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. nél tartunk mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk. 13-as kompromisszum mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk. 192 mellette, ellene. 192-nél tartunk. Mellette. Ellene. Tartózkodók. Elfogadtuk. 157 mellette. Ellene. Tartózkodók. Elfogadtuk. 159 mellette, ellene. Tartózkodok, elfogadtuk. 161 mellette, ellene. Tartózkodó, elfogadtuk. 168 mellette, ellene. Tartózkodok, elfogadtuk. 162 mellette, ellene tartózkodók elvetettük. 163 mellette, ellene, tartózkodók elvetettük. 164 mellette, ellene, tartózkodók elfogadtuk. 169-170 ugyanazok mellette, ellene, tartózkodók elvetettük. 171 mellette, ellene, tartózkodók, elvetettük. 14-es kompromisszum mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. 15-ös kompromisszumnál tartunk, 13. oldalnál van, tehát 15-ös kompromisszum, mellett ellene tartózkodok, elfogadtuk. Tizennyolcas bekezdésnél tartunk, külön szavazás. A néppárt kérte, mellette, 18-as bekezdés. Ellene, tartózkodók, elfogadtuk. 185 mellette, ellene tartózkodók elvetettük. 187 mellette, ellene, tartózkodók elvetettük. 186 mellette, ellene. Bocsánat, 186 mellette, ellene tartózkodók, elfogadtuk. 172, 182, 191-ben szavazunk róluk mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. egy mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. 193-194 egyformák mellette, ellene. Tartózkodók, elvetettük. 195 mellette, ellene. Tartózkodók, elfogadtuk. 196 mellette, ellene. Tartózkodók, elfogadtuk. Elég hosszú a lista, köszönöm, hogy bírják. 197 mellette, ellene tartózkodók, elvetettük. 198 mellette, ellene tartózkodók, elvetettük. 199 mellette, ellene tartózkodók, elvetettük. 200 mellette, ellene Tartózkodok, elfogadtuk. 201. Nem bocsánat. 202-nél tartunk. Nem. 202-nél tartunk. Mellette. ellene, tartózkodók, elfogadtuk. 16-os kompromisszumát tartunk mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. 17-es kompromisszumnál tartunk mellette, ellene tartózkodók, elfogadtuk. 167-es mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. Jönnek a preambulumpontok. Először a 16-os mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. 17-es módosító mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. 18-as mellette, ellene, tartózkodók, elvetettük. 19 mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. 20. Külön részenkénti szavazással első rész. Mellette, ellene, tartózkodók, Elfogadtuk. Második rész. Mellette. Ellene. Tartózkodók. Elfogadtuk. 25-ös módosító. Mellette. Ellene. Tartózkodók. Elvetettük. 24-es módosító. Mellette. Ellene. Tartózkodók. Elvetettük. 26. Mellette ellene tartózkodók elvetettük. 21 és 22-es közösen mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 27-esnél tartunk mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 28-as módosítom mellette ellene tartózkodók elvetettük. 30-as módosnál tartunk mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk. 31 preambulumok körében mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk. 32-es mellette, ellene tartózkodók, elfogadtuk. 33 mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. 34 mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. 35 mellette, ellene, tartózkodók, elvetettük. 36 mellette, ellene, tartózkodók, Elfogadtuk. hét mellette. Ellene. Tartózkodók. Elfogadtuk. Most akkor már a 38-asnál tartunk, ki van mellette, ellene, ki tartózkodik, ezt nézzük meg géppel. A 38-assal mi lesz? Előszavazást nyitok meg. Még valaki hiányzik, mindenki leszavazott, 15 mellett, 32 lenne, elvetettük. Hármas kompromisszum a G preambulum pontban. Ki van mellette? Ellene tartózkodók, elfogadtuk. Négyes kompromisszum mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. Negyvenötödiknél tartunk mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. 47 mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk. 48-as módosító mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. A 49-es nem szavazunk, hanem az ötös kompromisszumra mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 54-es módosító mellette ellene tartózkodok, elfogadtuk. Hatos kompromisszum mellette ellene tartózkodok, elfogadtuk. A következő 65-ös módosító ki van mellette, ki van ellene, tartózkodók, elvetettük. Hetes kompromisszum mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. 67-es mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. 68 mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. 69 mellette, ellene, tartózkodók, elvetettük. 71 mellette, ellene, tartózkodók, elvetettük. 72 mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. 73 mellette, ellene, tartózkodók, elvetettük. 75 mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. 74 mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. 76 mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. P. Preambulum pont. Nem, bocsánat. Az kiesett. R. Pontnál tartunk. 77. 77-es módosító. Ki van mellette? Ellene. Tartózkodók. Elvetettük. Hetvennyolcas módosító. Tarabella úr. Egy pontosítást szerettem volna kérdezni, hogy miért okafogyott a következő, hiszen ennek visszautasítás, visszautasítottnak kell lennie. Tehát ez van itt megjegyezve. A kettő részről véleményem szerint, tehát a szöveg kettő részéről kellett volna szavazni. Szerintem is osztom ezt a meglátását. A P preambulum pontra szavazunk első rész mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. Második rész mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. Köszönöm szépen! Hetvennyolc mellette, ellene, tartózkodók, elvetettük es preambulum pont 79-es módosító mellette ellene tartózkodók elvetettük. 80-as mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. U preambulum 81-es mellette ellene tartózkodók elvetettük. 82 mellette ellene tartózkodó, elvetettük. Nyolcas kompromisszum, ki van mellette, ellene, tartózkodók, elvetettük. Elfogadtuk, bocsánat. Elfogadtuk. Megyünk tovább. 85-ös mellette, ellene, ki tartózkodik, elvetettük. 86 mellette, ellene, tartózkodó, elfogadtuk. Egyes módosító, ki van mellette, egyes, kettes egyformák, mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. Hármas mellette, ellene, tartózkodók, ezt meg kell nézzük géppel. Megnyitom a szavazást a hármas módosítóra. So, Anna fehlt noch. Még valaki hiányzik. Lezárom. 25 mellett, 21 ellen elfogadtuk. Egyes kompromisszumnál tartunk. Mellette ellene. Tartózkodok, elfogadtuk. 7-es, 12-es, 13-as egyformák, mellette ellene. Tartózkodók, elfogadtuk. 8 mellette ellene. Kicsit keverednek a kezek, Ki van a nyolcas mellett? Ki van ellene? Tartózkodok, elvetettük. Tízes mellette. Ellene. Tartózkodok, elfogadtuk. Tizenegy mellette. Ellene. Tartózkodok, elvetettük. Kettes kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 14-es mellette, nem, bocsánat, ezzel most már a hosszú lista végére értünk, elektronikusan tartjuk a végszavazást, megnyitom. Lezárom. Mint látják, 39-en mellette szavaztak, 5-en ellene, 3-an tartózkodtak. Gratulálok, és köszönöm az aktív részvételt. Köszönöm a szavazást a résztvevőknek, és köszönöm a részvételt a DEVE szakbizottságbeli kollégák részéről. Ezzel Én is el szeretném mondani az összes deve képviselőnek, hogy kérem, hogy minél hamarabb eh, távozzanak. So it was not a... Elnézést, tehát ki volt kapcsolva a mikrofon. Köszönjük szépen, eh, nyilván mindenki megértette a feladatot. Köszönjük a DEVE szakbizottsági tagoknak a megjelenést. Mindenkit felkérünk, hogy uh, sétáljon át a saját következő ülésére, és néhány perc múlva folytatjuk a szavazást. Köszönöm szépen eh, Tobé úrnak még egyszer. So, uh, ladies and gentlemen, I... és uraim, úgy látom, hogy uh, a képviselők már ülnek és várnak, hogy folytathassuk a szavazást. A szavazás közepén vagyunk, úgyhogy mindenkit megkérnék, hogy kérem, foglalja el a helyét, és ne beszélgességesság tovább. A következő szavazásra rátérünk. Deutsch. Én németre váltok, és akkor mennek a mentesítések, szavazások 2018-as évben, az esélyegyenlőségi ügynökség egyes kompromisszummal kezdődik, ki van mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtak Kettes kompromisszum mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. A következő, a 9-es módosító mellette, ellene, tartózkodók, elvetettük. Négy. A 10-es módosító mellette, ellene tartózkodók, elvetettük. 11-es fontos mellette, ellene, tartózkodók, elvetettük. 12 mellette, ellene, tartózkodók, elvetettük. 13 mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. 14 mellette, ellene, tartózkodók, elvetettük. Hármas kompromisszum. Ki van mellette? Ellene. Tartózkodók, elfogadtuk. 17-es mellette. Ellene. Tartózkodók, elfogadtuk. 18-as mellette. Ellene tartózkodok, elfogadtuk. 19 mellette, ellene, tartózkodok, elfogadtuk. 20 mellette, ellene, tartózkodók. Ezt nézzük meg géppel a 20-ast. Szavazásra bocsájtom tehát. Mindjárt lezárom. 15 mellette 10 ellene elfogadtuk. Preambulum pontok jönnek. B1 mellette ellene tartózkodók elvetettük. Kettes preambulum mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. Ez jön a vég szavazás. Elektronikusan, mint mindig. Megnyitom a szavazást. Lezárom, mindenki leszavazott. 20 mellette, 5 ellene. Gratulálok. Megyünk tovább. mentesítés 2018 az Európai Unió és a Bizottság teljes költségvesi tervezetre vonatkozóan egyes kompromisszummal kezdünk, mellette, ellene, tartózkodok, elfogadtuk. Nyolcas módosító mellette, ellene, tartózkodók elfogadtuk. 9 mellette, ellene, tartózkodók elfogadtuk. 10 mellette, ellene, elfogadtuk. Kettes kompromisszum. Ki van mellette, ellene, tartózkodók elfogadtuk. 14-es mellette ellene tartózkodó elfogadtuk 15-ös mellette ellene tartózkodók elfogadtuk 16-os mellette ellene tartózkodók elfogad 17-es mellette ellene tartózkodók elfogadtuk 18 mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. Hármas kompromisszum, mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. 22 mellette, ellene, tartózkodók elfogadtuk. Négyes kompromisszum mellett tartózkodók elfogadtuk. 25-ös mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. pontok jönnek, ötös kompromisszummal kezdünk mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk. Négyes. Mellette. Ellene. Tartózkodók. Elfogadtuk. Jön az végszavazás. Megnyitom. Lezárom. 19 mellette 5 ellene gratulálok. Ezt is lezártuk. Tehát a következő az európai szemeszter, az a gazdaságpolitikai koordinációra vonatkozóan foglalkoztáspolitikai aspektusok. 2020-ra vonatkozóan kezdjük a szavazást. A négyes kompromisszum, aki van mellette, a Renew persze, a többiek is már ellene. Ki tartózkodik? Elfogadtuk. 19-es módosnál tartunk, mellette ellene tartózkodók, elfogadtuk. 17-es módosító mellette ellene tartózkodók, elfogadtuk. 18 mellette ellene tartózkodók. Nem láttam világosan. Szerintem elfogadtuk talán túl is beszéltem. 18-ast akkor ellenőrizzük. Lezárom. 14 mellette, 10 ellene, világosan többséggel átment. 20-as mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. Ötös kompromisszum mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. 23-as mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. Hatos kompromisszum mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. Hetes kompromisszum mellette, ellene tartózkodók, elfogadtuk. Huszonkilencesnél tartunk mellette, ellene Ezt ellenőriznünk kell. 29-est ellenőrizzük. Lezárom. 14 mellette, 10 ellene. Kicsit szét vannak szorva a kezek. 8-as kompromisszum mellette. Ellene. Tartózkodók. Elfogadtuk. 33-as. Részenként első rész. Mellette. Ellene. Tartózkodók. Elfogadtuk. Második rész mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 9-es kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 39 mellette ellene tartózkodók elvetettük. 41 mellette ellene tartózkodók. Ez géppel nézzük meg, 41-est. Lezárom. 15 mellette 9 ellen elfogadtuk. 42-es mellette. Ellene. Tartózkodók. Elfogadtuk. Tízes kompromisszum mellette. Ellene. Tartózkodók. Elfogadtuk. 45 mellette. Ellene. Szerintem elfogadtuk, de nézzük meg géppel. 45-öst. Még megy a szavazás egyre kevesebben vagyunk. Lezárom. 10 mellette 12 lenne. elvetettük. 46 mellette ellene ugyanazok a többsége 47 mellette ellene tartózkodók, elfogadtuk. 48. Mellette, ellene, tartózkodók, elvetettük. 11-es kompromisszum mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. 53 mellette, ellene, tartózkodók, elvetettük. 12-es kompromisszum. Nem. 52-es módosító mellette. Ellene. Tartózkodók. Ezt géppel nézzük meg. 52-es szavazásra bocsájtom. Lezárom. 13 mellette, 90 elfogadtuk. 12-es kompromisszum mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. 13 es kompromisszum mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. Hatvanas mellette, ellene, Tartózkodók. Ez nem látszott jól, ellenőrizzük a 60-ast. hol többen, hol kevesebben szavaznak, most lezárom, 19 mellett, 5 ellene. Nagyon világosan elfogadtuk. 61 mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. 62 mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. 63 mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. 64 mellette, ellene, tartózkodók, ezt géppel nézzük meg, 64-est, még folyik a szavazás. Most lezárom. 10 mellette, 12 olyan elutasítottuk. 65-ös mellette. Ellene. Tartózkodók, elfogadtuk. 66 mellette. Ellene. Tartózkodók, elfogadtuk. Preambulum pontok, egyes kompromisszum mellette. Ellene tartózkodók elfogadtuk. Kettes kompromisszum mellette, ellene, tartózkodók elfogadtuk. Hármas mellette, ellene, tartózkodók elfogadtuk. Nyolcas módosító mellette, ellene, tartózkodók elfogadtuk. 9 mellette ellene tartózkodók elvetettük. 11 mellette ellene tartózkodók elvetettük. 12 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 13 részenként első rész mellette, ellene tartózkodok, elfogadtuk második rész mellette, ellene tartózkodok, elfogadtuk harmadik rész mellette, ellene tartózkodok, elfogadtuk. Most nem jön végszavazás, hanem ezzel lezártuk ezt a szavazást. Itt is szeretnék gratulálni világerdetnek, az előadónak, és köszönöm az álló képességüket, de még nem jutottunk még a szavazások végére, megyünk tovább. A szóbeli kérdések, az Európai Unió prioritásai, az, Európa, az ENSZ a női esélyegyenlőséggel foglalkozó 24. ülésének kapcsán. Kezdjük a szavazást. Kettes bekezdés. Első. Az ID által benyújtott módosító. Ki van mellette? Ellene. Tartózkodók. Elvetettük. Kettős bekezdésnél tartunk. Harmas pont. Első rész mellette, ellene tartalkozók elvetettük. Néppárt konzervatívok ID a második részben nyújtója, amely mellette ellene tartózkodók elvetettük. Harmadik rész ID részéről mellette ellene tartózkodók, elvetettük. Megyünk tovább. Hármas bekezdés, ez ID, törölni a szavakat a priority után. Ki van mellette? Ellene. Tartózkodók, elvetettük. Négyes bekezdés, egy technikai módosító, ki van mellette? Nincs szavazás róla. Akkor a végszavazáshoz jutottunk. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 18, igen, 3 nem, ellenében ez a szobali kérdést elfogadtuk. Gratulálok, és köszönöm mindenkinek a fegyelmezett szavazást. Ezzel zártuk a szavazást. So, Kedves képviselők, Please take a seat. We go on with... Kérem foglaljanak helyet, folytatjuk a napi rendi pontokat. Um, we are very glad and pleased uh, that we right now have as our guest. Vendégünk is van a horvát miniszter, aki a demokráciáért, a családügyekért és az ifjúságért felelős, Bedekovics asszony. Szeretném képviselőinket megkérni, hogy mivel németül fogok beszélni, hogy helyezzék föl a fejhallgatójukat, akinek erre szüksége van. So, also, uh, sehr geehrte Mitglieder, wir gehen jetzt... Uh, Tehát a szavazás után folytatjuk a napi rendünk tárgyalását. Szeretném a szakbizottságon körébe üdvözni Veszne Bedinkovics asszonyt, a demográfia család és ifjúságügyi miniszter a horvát kormányban, a horvát elnökséget képviselendő van itt, izgalommal várjuk a programot, az esélyegyenlőségi kérdéseket illetően is nagyon sok nemzetközi és európai esemény van napirenden, izgalmas időpont ez tehát. Miatt megadom a szót a miniszterasszonynak, szeretnék néhány szervezeti ügyrendi kérdésről szólni. A devevel, devével közösen szervezett szavazást előtt nem mondtam el az elnöki közlendőket, ezt majd a horvát miniszterasszonyú leszmecsere után fogom felolvasni. 12.30 előtt pár perccel majd. hogy ne. Most ne azzal töltsük az időt. Most tehát a horvát elnökség kap majd szót, izgalommal várjuk. És aztán megadom a szót a politikai frakciók képviselőinek, és aztán másoknak is. csatlakozhatnak a kérdésekhez, és ezzel a bevezetővel üdvözlöm még egyszer Önt, parancsoljon, megadom a szót. Thank you so much, and now I would... Köszönöm szépen, horvátul szeretném folytatni. Regner, koordinátori parlamentarni. Tisztelt elnök, köszönöm, tisztelt koordinátorok, képviselők, szakbizottsági tagok. Nagyon nagy megtiszteltetés és nagy öröm, hogy ma felszólalhatok önök előtt a horvát elnökség képviseletében. Mint tudják, Horvátország hat és fél év tagsággal a legfrissebb uniós tag, és most vette át az elnökséget. Különös megtiszteltetés tehát számomra, hogy itt lehetek most, és soros elnökség képviseletében. És a horvát elnökség fő tevékenységi köreit, terveit az esélyegyenlőség terén szeretném bemutatni. Az elnökség programja a közös európai értékekre alapul, és közös érdekeket is képvisel, a program középpontjában a polgár áll, az állampolgár igényei, biztonsága, várakozásai és életminősége. Azoknak, azok a területekre szeretnénk koncentrálni, az Európai Unió stratégiai és érzékeltő hozzáadott értéket tud adni, és az egyenlőség, a közös tisztelet és közös értékek erősítésére van tér. A következő hat hónap során arra törekszünk majd, hogy Európát erősítve vigyük ezeket a szakpolitikákat, és a mottója az elnökségnek a kihívások világában egy erős Európa, és olyan Európát szeretnénk látni, amely fejlődik, amely összekapcsol, amely megvéd, és amely befolyással van. A prioritásokat illetően az esélyegyenlőség és a nők szerepét illetően a munkaerőpiacon az a célunk, hogy hozzájárjunk ahhoz, hogy több nő vehesse részt a munkaerőpiacon. A nők gazdasági függetlenségét szeretnénk erősíteni, mert ez szerintünk kulcsfontosságú tényezője a fenntartható gazdasági növekedésnek. Azzal szeretnénk főleg foglalkozni, hogy megvizsgáljuk, hogy, a, hogy áll az összefüggés a között a tény között, hogy egyes nők nincsenek a munkavilágában, nehézségbe ütköznek a munkahelykeresésben. Ezeket az akadályokat szeretnék lebontani, megoldásokat szeretnék javasolni, és a nők részvételének arányát növelni a munkaerőpiacon Mindemellett különösen arra törekszünk majd, hogy feltárjuk, hogy a, a családtagok hosszú távú ápolása is megfelelő figyelmet kapjon. Másrészt figyelembe vegyük a, a munkavállalói adatok, vagy munkavállalás adatai között az ilyen tevékenységeket. A szociál politikai és demográfiai kívások fényében az a célunk, arra törekszünk majd, hogy nagyobb legyen az egyen, egyensúly a munka és a magánélet között. Ö, már januárban konferenciát fogunk szervezni a nők magasabb részvétele a munkaerőpiacon címmel. amely az egész, gaz, az egész társadalom előnyét hordozza. Ez tehát a címe a rendezvénynek. Igyekszünk csökkenteni mindazok az akadályokat, amelyek a nők a munkaerőpiacon való részvételét gátolják, és azt vizsgáljuk, mit tettünk a jövőben jobban ennek érdekében. Különösen a következő témákkal foglalkozunk, a munkaerőpiaci várakozásokat és kompetenciákat, a tipikus munkaerő, munkavállalási formákat, a családtagokhoz távú ápolását és a munkaerő munkahelyen való szexuális zaklatást. Azok a témák tehát, amelyekkel különösen foglalkozni szeretnénk. Meghívtuk a tagállamokat, az EU intézményeket, a vonatkozó civil szervezeteket, és a kutatói közösség tagjait. Tisztelt képviselők, az is tervünk, hogy a tanács következtetéseket vonja majd le a témával kapcsolatban, arról, hogy a, például a hosszú távú ápolás, illetve a család és a munka összeegyeztetése hogyan segítheti a nők jobb részvételét a munkaerőpiacon, hogy a megfelelő kínálat legyen a hosszú távú ápolás tekintetében mindenki számára elérhető módon és költséggel. Szakpolitikai lépésekre is szükség van, és társadalmi erőfeszítésekre, az, hogy megfelelő módon terítettek legyenek ezek a szolgáltások egy ország teljes területén jobban kell mindenről tájékoztatni az állampolgárokat is, meg arról is, hogy milyen intézkedések vannak már most érvényben a munka és a magánélet jobb egyensúlyának biztosítására. A konferencián szeretnék mindezeknek figyelmet szentelni, és az egyenlőségi kérdések kapcsolatban egy kutatói anyagot is szeretnénk íratni, amely a konklúziókat tartalmazza. Ezek tehát azok a fő tájékoztatási pontok, melyek a horvát elnökség terveit vázolják az esélyegyenlőség terén, ám azt is szeretném kiemelni, hogy a munkánk és erőfeszítéseink nem állnak meg ezzel, újabb kihívásokat is érzékelünk, melyek a jövőben várhatóak, és ezzel kapcsolatban szeretném elmondani, mennyire fontos az, hogy mindenki vegyen részt az esélyegyenlőség védelmében, erősítésében, előrevételében. Nem csak a horvát elnökség, hanem EU szinten is minden szereplő. Az európai intézmények, a civil társadalom képviselői mind-mind partnerek vagyunk-e feladatok ellátásában, egy új intézményi periódus elején állunk az EU-ban, új bizottság állt fel, új politikai akarattal, és ez nagyon jó kiinduló pont a helyzet további javítására. Arra kell törekednünk, hogy a gender mainstreaming ö, céljai és eszközei megvalósuljanak. A kihívások fényében stratégiai megközelítést kell alkalmaznunk. Az esélyegyenlőség területén kontinuitásra, fenntarthatóságra is szükség van, ez a politikák vételében, és úgy gondoljuk, hogy csak tervszerű cselekvésekkel az új kihívásoknak és új körülményeknek ez igazodva fellépve az esélyegyenlőségben még fennálló problémák ellen tudunk olyan társadalmat teremteni, ahol mindenki egyenlő eséllyel vehet részt. Olyan világban élünk, amely egyre gyorsabban változik, minden kihívást érzékelnünk kell, amelyeket a modern társadalom magába hoz, és ezzel a gondolattal a háttérben szeretnék őszintén, pártatlanul a lehető legnagyobb erőfeszítésre lehetnénk részt venni abban a munkában, amely minden EU állampolgár jólétének javítását szolgálja. Meg vagyunk győződve arról, és a soros elnökség minden tagja, hogy sikeres együttműködést tudunk majd folytatni e szakpolitikai területeken is, akár csak a többin, Köszönöm, hogy meghívtak és meghallgattak, és várom a kérdéseiket. Uh, herzlichen Dank uh, für Ihre Darstellung und den Überblick. Köszönöm szépen az előadást, a bemutatót. És, hogy elmondtam, így rá számíthatunk a horvát elnökség alatt, most pedig a tagoknak adok szót. A néppártól Izabel Jikovjecki asszony. Köszönöm szépen. Köszönöm a tájékoztatást. Remélem, hogy az együttműködésünk nagyon jó lesz. Mindegyik téma nagyon fontos számunkra, amelyet említett. Rengeteg kérdésem lenne. Először is tekintettel arra, hogy az egyik elnökségi prioritás a demográfiai kihívásokkal való megküzdés. Tudná néhány további részletet említeni az elnökségi tervekről ezzel a témával kapcsolatban? Mi az álláspontjuk az EU szociális politikájának a jövőjével kapcsolatban? Mit hangsúlyozna, mely a kül- melyek a legfontosabb kihívások a szociális kirekesztés és a szegénység elleni harc terén? Mi a véleményük a nemek közötti egyenlőség stratégiájával, a nemek közötti egyenlőséggel és a nőket érinti fogyatékosságok témájában? Utolsó kérdés tudná körvonalazni, hogy mit fog tartalmazni a tanácsi következtetésük, a nők munkapiaci helyzete és a hosszú távú gondoskodási kötelezettségek közötti összefüggésekről. Köszönöm. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen a kérdést. A miniszter... Fred Matic kap a szocialistáktól szót, hogy kérdést tegyen fel. Uh, thank you, Evelyn. I will continue my question. Köszönöm szépen, Evelyn. Horvátul folytatom. Trice Bedekovic, hvala vam na ovoj prezentaciji. Bekevics asszony, köszönöm szépen a, a horvát elnökség prioritása bemutató prezentációját. Már az elején olvastam a bejelentéseket, és egyik kulcs prioritás a demográfiai helyzet változása. Sőt, asszony a, a demográfiai kérdéseket felelős bizottsági alelnök ő is felhívta a figyelmet. Egy kérdések kapcsolatban kifejteni, hogy a szexuális és reproduktív jogok, a nők jogai és ennek a témának a további tele a demográfiai változások fényében ő, hogyan alakul majd a horvát elnökség kezében. Köszönöm szépen a Renew nevében. Maria Rodriguez maramos Köszönöm szépen, elnök asszony. Üdvözlöm a miniszterasszonyt is, nagyon örülök, hogy itt lehetek ezen az eszmecserén önökkel, és hogy meghallgathattuk a terveiket a következő elnökséggel kapcsolatban. Nagyon sok sikert kívánok a következő fél évre. elolvastam az elnökségi prioritásokat, és az európai szociális pillér végrehajtása a második számú prioritás a listájukon. Ez egy nagyon széles körű prioritás, széles körű téma. Ide tartozik a nők teljes mértékű integrálása és részvétele a munkaerőpiacon, a munkakörülmények, a karrier előrehaladása, a teljes mértékű egyenjogúság, nemek közötti egyenjogúság. Ez része minden szektornak, területnek, amivel az Európai Unió foglalkozik, tehát a, az egyenlő felelősség, Ugyanakkor a férfiak és nők közötti keresetek különbsége 20%, a nyugdíjak közötti különbségek pedig 20, különbség 25%. Szeretném tudni, hogy az önök elnöksége alatt szándékoznak-e tenni valamit ez ellen. Hiszen valamit tennünk kell a bérkülönbség ellen a lehető leghamarabb. Nem hagyhatjuk, hogy a lányainkat, a következő generációkat is érintse ez. Alapvető joguk, hogy ne érje őket diszkrimináció a nemük alapján. Gondolnak arra, hogy olyasmi intézkedéseket hoznak, amelyek ebben, ezekben a kérdésekben segítenek, hiszen van olyan tagállam, Bulgária, Csehország, Magyarország, Litvánia, Lettország és Szlovákia, amelyek nem ratifikálták a isztambuli egyezményt abszolút fontos, hogy a nemek közötti erőszakot, erőszakra szemben fellépjünk, és ez az az eszköz, amely ezt lehetővé teszi az Európai Unióban. Nagyon szépen köszönöm, és ismétlem, hogy nagyon sok sikert kívánok az elnökségéhez, hiszen az önök vezető szerepe megkérdőjelezhetetlen. Köszönöm, akkor Gwendolinnak adnám meg a szót. Bonjour, Madame la Ministre. Euh, Köszönöm szépen. Üdvözlöm a miniszterasszonyt. Már szó volt a demográfiai változásokról és a bizottság új prioritásairól, az európai életmód megnevezés sok vitát keltett, és a demokrácia és demográfiai, mint cím is sok mindenkiben megütközést keltett amelynek a horvát biztos a felelőse, ami a demográfiát illeti a kelet-európai országokban újra és újra felmerül a viták során, amit meg is érthetünk, hiszen bizonyos állatokban, államokban még jelentősebb a népesség előregedése. Úgyhogy a demokrácia, demográfia kérdését ki lehet játszani a nők ellen, Tehát érdekelne bennünket, hogy a tavaszi demográfiai csúcson melyek egészen pontosan a témák. A demográfiai vitalitást például Orbán úr Magyarországon is gyakran használja a migráció elleni érvként. Azt mondja, hogy inkább ö, otthon magyar gyerekek szülessenek, mint a migráns gyerekeket fogadjunk be. És hasonlóan a politikai konzervatív diskurzus során felhasználják a demográfiai kérdést, tehát heteroszexuális fehér párok reprodukcióját szeretnék támogatni, és ez támogatja az idegen gyűlöletet. Ez nagyon fontos téma. Kollégám is említette már, Nyilvánvalóan ez nagy aggodalmat kelt bennem, amikor a demográfia és demokráf, demokrácia szó összefüggést először hallottam, tehát a, a szexuális és reproduktív jogok kérdése egy demokráciában, így a nők ellenőrzése, a reprodukciós jogok ellenőrzése révén a nők testének, szervezetének az ellenőrzése. Ezzel kapcsolatban szeretnénk megnyugtató válaszokat kapni. Sok kérdést kaptunk a GUEN-től. Alop Rodriguez asszonynak adok szót, tessék. Nagyon szépen köszönöm, üdvözlöm, köszönöm, hogy eljött hozzánk, hogy beszélhessen velünk a képviselőkkel ebben a szabadságban. Zöld kolt képviselőtársamra visszavatkozva, valóban Spanyolország számára is fontos a demográfiai kérdés, fontos, hogy a bizottság foglalkozzon ellen. És ez nem is lep meg bennünket, hiszen bizonyos országokban valóban nagy az öregedés és alacsony a termékenységi arány és ez ugye adóügyi fenntarthatósági kérdéseket is fölvette, azonban a civil társadalom is megszólalt, és azt mondja, hogy a nemi és szaporodás biológiai jogokkal kapcsolatban bizony lemaradásban van a Horvátország. Szélső jobboldali szemléletű professzorok folytattak ezzel kapcsolatban kutatásokat ideológiai alapon, és hivatkozhatunk Orbán Viktorra és mások is, országokra is, ahol ugye szeptemberben, 2019-ben volt is egy értekezlet, ahol egyértelműen ö, olyan politikákat fogadtak el, amelyek diszkriminatívak, és kifejezetten Európán belül ö, született fehér keresztény emberek érdekeit képviselték, illetve gyakorlatilag csak és kizárólag a hagyományos felfogást anya-apa gyerekek támogatták semmiféle más. Az összes többi családmodell szemben diszkriminációt alkalmaztak. És úgy gondolom, hogy ez valójában nem demográfiai megközelítés. Megkérdezném, hogy önök hogy látják, hogy mégis mik lennének a valós megoldások de például fontos az is, hogy a nem kívánt terhességek ellen hogy tudjuk megvédeni a nőket, hiszen ez az emberi jogokkal függ, el, függ össze és itt a férfiak és a nők jogai és felelősség is fölmerül. Ugyanígy fölmerül az a kérdés, hogy az önök nézetei szerint az Európában menekülők, migrálók meg segítenek-e megoldani az előregedését a társadalomnak? Köszönöm. Annika Bruna, Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Most Annika Bruna kap majd ö, ö, szót a második körben. Majd eh, Munyos asszony, Belinda, Lemuszi, és eh, én is eh, teszek majd fel egy kérdést. Egy kicsit sokan kérdezünk a miniszterasszonytól, de akkor most Annika Brunák kezdheti. Köszönöm szépen, elnök asszony, a bemutatást. a Horvátországban ö, ö, nagyon fontos ez a nők számára. Ez természetesen nem csak a nőket érinti, hanem a férfiakat is. A munkahelyek biztonsága, a fizetések biztonsága, amit nem mindig fizetnek ki. Nyilvánvalóan ön is találkozott ezekkel a nehézségekkel, hogyan lehet a nőket integrálni és a jogaikat biztosítani a férfiakkal egyenlő módon, és a nehézségeket látva a szakmai életben milyen intézkedéseket terveznek. Köszönöm szépen, miniszterasszony. Hvala vam lijepa. E, ja ću nastojati grupirati, dakle, e, odgovor... Köszönöm szépen. Most megpróbálok válaszolni a kérdésekre. Igyekszem tematikus csoportokba szedve, válaszolva, egyes összefüggéseket kihasználva. Tehát egy-egy válaszat igyekszem több kérdésre is reflektálni. Először is egy sor kérdés a demográfiai témára összpontosított, és köszönöm is ezeket, mert magam is fontosnak tartom ezeket. Mindegyik azokra a kihívásokra reflektál, amely a demográfiai változásokat tárja fel. Nagy kihívást jelent ez minden Európai Uniós tagállam számára. És az elnöksi, elnökségünk során döntenünk kell arról, hogy mi legyen a prioritások középpontjában, minden egyes tagállamra vonatkozóan. Tudnunk kell, hogy az Európai Unió tagállamának majdnem a fele kihívásokkal kell számoljon a demográfiai trendek láttán. És ha arról beszélünk, hogy miképpen szeretnénk megbirkózni a kihívásokkal, ezekkel a kérdésekkel, akkor bizony látni kell, hogy minden tagállamnak vannak itt gondjai. És ezt hangsúlyozni kell, hogy nem minden tagállam néz szembe ugyanazokkal a problémákkal és ugyanolyan fokú vagy mértékű demográfiai problémákkal, így minden potenciális megoldás és ajánlás e kérdés témában rugalmas kell legyen. Nemzeti és regionális demográfiai tényeket figyelembe véve, a helyi sajátságokat figyelembe véve, miközben folyamatosan figyelembe vagyunk az európai perspektívára, és ezt igyekszünk javítani. Tisztelt képviselő asszony, a nők szexuális reproduktív jogaira kérdezett rá, illetve a migránsok jogaira, és ez kapcsolódik a demográfiai kihívások kérdéséhez is. Már az elején szeretném megállapítani, hogy ma, itt ma én a horvát elnökség képviselőként vagyok itt, és nem mint egy tagállami felelős miniszter. Értem az agályait, és ezek tagállami kontextusban merülnek fel elsősorban, és ez két oldalú megbeszélések során szívesen válaszolok a horvát perspektíve szempontjából erre, ha lesz alkalmunk. Ám most elsősorban, mint mondtam, a horvát soros elnökség képviseletét látom el itt, és nem a demográfiai, családügyi és ifjúságügyi miniszterként ülök itt a horvát állam képviseletében. A horvát eh, soros elnökség a demográfiai témát eh, homlokterbe szeretné helyezni, és szeretném hangsúlyozni, hogy elején elmondtam, hogy ez a téma az Európai Unió portfóliói és stratégiai napirendi agendájának része a következő évekre vonatkozóan. Arra törekszünk, hogy egy széles körű vitát szervezzünk a témában, a demográfiai trendek szakpolitikák kérdéseiben hogyan lehet az élet minőségét javítani a magánélet és a munka jobb összeegyeztetésével. Arra törekszünk tehát, hogy először is egy helyzet elemzést végezzünk, és a különféle kihívásokat az összes tagállam véleményét meghallgatva és javaslatait értékelve, mérlegelve, ezeket koordinálva, a legjobb példákat kiemelve az egyes tagállamok gyakorlatából járjunk el, hiszen a humán tőke kell, hogy a erőfeszítéseink homlokterében álljon, és arra törekszünk, hogy a humán tőke segítségével a le, azokat a demográfiai trendeket, amelyek negatívan alakulnak, enyhíteni tudjuk, és a gazdasági növekedés lehetőségét megnyissuk minden tagállam előtt. És egyes tagállamokban a lakosság öregedése igen nagy problémát jelent, és ha erről beszélünk, meg általában demográfiai kihívásokról, akkor realisták is kell legyünk, és tudatosítani, emlékezni arra, hogy voltak épp minden tagállamot érint ez a probléma, és a horvát elnökség is tudja ezt. Az, hogy az Európai Unió demográfiai képe, az európai gazdaság nak is problémákat jelent, és ezzel ilyen szempontból is foglalkoznunk kell. Visszatérve az előző kérdésre, a család és a, a munkahely kiegyensúlyozására, ez egy rendkívül fontos kérdés, mely, mely egy kulcskérdés a nő erőteljesebb részvétel a munkaerőpiacon, és a e részvételnek a feltételeit javítani kell, ez a feladatunk. Nem csak a munkaerőpiacon való részvételről van szó, hanem a szakmai és a magánélet jobb összeegyeztethetőségét is, és itt célzott intézkedéseket kell hozzunk, a társadalom erősítve a család szerepét, és a életminőséget, mint olyat javítva minden állampolgár életre vonatkozóan, és ebben az összefüggésben arra is figyelemmel kell lennünk, hogy az esélyegyenlőség mindig biztosítva legyen a munka, munkához való hozzáférés témájában is. És itt a migráció kérdése is kulcsfontosságú. Az Európai Unió területén való migrációról beszélünk. Itt egy jobb témát is felvet ez, kevés egy kérdés, mint inkább kihívás. Ez pedig nem más, mint a munkaképes emberek mobilitása, és a fiatalok mobilitása az Európai Unión belül. Ebben az összefüggésben szeretném még egyszer hangsúlyozni azt, hogy az Európai Unió természetesen az állampolgárok mobilitását is kell, hogy támogassa, és ebben a szellemben az aktív migrációs politika is fontos, amely persze az humanitárius és egyéb értékekre támaszkodva működik, de figyelembe veszi a nemzeti sajátságokat, kulturális, gazdasági és egyéb fejleményeket, amelyek jellemeznek egy-egy tagállamot. A migráció és az Európai Unión belül mobilitás kérdéseit illetően Ugye ez nyilván kihatása van a fejlődésünk, jövőbeli fejlődésünk minden vetületére, és egy interdisziplináris megközelítést igényel. Azt is fontos hangsúlyozni, a mobilitás, az állampagrap mobilitásának összefüggésében, hogy az Európai Unió le kell építse a mobilitást még akadályozó gátakat a munkavállalás területén az Európai Unióban. Ezt támogatnunk kell, és Horvátország a soros elnöksége során e- ebben az irányban szeretne tovább működni majd. A demográfiai kihívások összefüggésében felmerült még egy kérdés. hogyan lehetne javítani a szexuális és reproduktív jogok érvényesülését. Egy képviselő tette fel ezt a kérdést. Persze, természetesen szeretnénk ezeket a jogokat tovább erősíteni, kétség kívül áll ezek fontossága, és itt is szeretném azt hangsúlyozni, hogy a szexuális és reproduktív jogok védelme, a nők ilyen jogainak védelme lényegi eleme nem csak a nemzeti stratégiáknak, hanem az Európai Uniós és nemzetközi szerződések és dokumentumok is rögzítik ezeket a jogokat, melyeket valóban garantálnunk kell. Természetesen egybecsengve a már érvényben levő előírásokkal. Meg vagyunk győződve arról, hogy tovább kell tudatosítani ezek fontosságát minden szereplőt bevonva, nemzeti és európai szinten. Ez rendkívül fontos ahhoz, hogy előre tudjunk lépni a területeken. Az is természetes, és a napi gyakorlat és adatok mutatják, hogy itt van még tennivaló. Megint csak a Nairobi csúcsra szeretnék utalni, és a kezdeményezésre, amely a nők és a lányok életének javítását irányoz elő, illetve a, külön, a, a társadalmi kirekesztés különféle nemi alapú formái ellen lép fel. És a nemzetközi konferencia programjának végrehajtása, az ENSZ program, mely a fenntartható fejlődés céljával is egybecseng. A csúcs egyik fő témája a demográfiai kérdések rendezése volt. Itt is prioritássá vált ez, és a csúcs összefüggésében, a nagyobb csúcs összefüggésében fontos az is, és fontos látnunk azt is, hogy hogy a szexuális reproduktív jogok továbbra is megköveteljük, előrelépéseket irányozunk elő, és ezeket végre is hajtsuk, és a demográfiai kihívásokat ezben az összefüggésben kezelni tudjuk. Szeretnék utalni még egyszer arra, hogy közös cselekvése van szükség, és persze utalnunk kell azokra a jogokra is, hogy a nők és a lányok meg tudják választani saját életük mikéntjét, illetve erre vonatkozó dönt, önálló döntéseket tudjanak hozni. Az európai, a szociális jogok európai pilléről is szó esett. Nos, ez természetesen összekapcsolandó a jövőbeli szociálpolitikával is. Ez az elnökség egyik prioritása és a szociálpolitikai jövőjére vonatkozó stratégiai megközelítés megköveteli a gyors változásokhoz való igazodást, és minél sikeresebben tudunk e kihívásokra európai szinten válaszolni, annál inkább fontosabb a kontinuitás és az előrelépések. Ha pedig fenntarthatóan akarunk tovább haladni, akkor szisztematikusan kell foglalkozni a témával, teljes elkötelezettséggel, és ez minden európai szintű cselekvőre igaz. Szinergiákat kell képíteni a, itt a gazdasági és szociálpolitika között is, és emlékeznünk kell a szociális jogok pillérének elveire, ezeket hangsúlyozni kell. Ám legyünk megint csak realisták, és tudatosítsuk azt, hogy pozitív, a pozitív előlépések ellenére a kirekesztés és a szegénység kockázata továbbra is nagyon-nagyon súlyos minden tagállamban, persze különféle mértékben, és különösen, hogyha a gyermekekre, fiatalokra, a fogyatékkal élőkre gondolunk, vagy a nemzeti vagy egyéb kisebbségek tagjai azok, akiket leginkább sújtanak ezek a kockázatok, és persze ide sorolnak a migrát, migránsok is. Ezek azok a társadalmi csoportok, akik a képzéshez, a foglalkoztatáshoz és egyéb szolgáltatásokkal való társadalmi szolgáltatásokkal hozzáférésükben erősen korlátozottak sokszor. Tehát Európai Nobeli polgárok e kategóriájára külön, külön figyelmet kell szentelnünk. Természetesen az a kérdés, hogy a jövedelmekben is valamiféle kiegyensúlyozottság érvényesüljön, de mint mondottam, a társadalmi kirekesztés veszélye és a szegénység veszélye, különösen az idősebb korcsoportok esetében jelentős, külön kell ezzel is foglalkoznunk. Tehát a szociálpolitika jövőjét vizsgálva és az esélyegyenlőség összefüggésében vizsgálva ezt, minden európai szerződésnek fontos eleme ez, az emberi jogok kérdés, az Európai Unió értékei és céljai közötti szerepel, kétségkívül fontos témák ezek, és csak úgy, mint a gender mainstreaming, amely egyik legfontosabb kérdés, hogy összes szakpolitikában megjelenjenek a egységgyenlőség kérdések, és a horvát elnökség ezen fog munkálkodni, hogy a már most működő eszközök mellett ez is érvényesüljön és ehhez szükséges a szisztematikus együttműködés az Európai Unió minden struktúrális intézmények között. Az intézményi ciklus elején rendkívül fontos, hogy az Európai Bizottság politikai akarata érvényesüljön, és e, az, hogy ez, ez a politikai akarat megjelent, már pozitív jelzés. Azt is szeretném hangsúlyozni, hogy különféle vizsgálatok eredményei, kutatások eredményei az esélyegyenlőségre vonatkozóan azt mutatják, hogy ugye vannak előrelépések, de tovább kell dolgoznunk, elemezendő az okokat, mi áll a munkaerőpiaci egyenlőtlenségek mögött, hogy miért van az, hogy tovább sincs esélyegyenlőség a, a munka és magánélet egyeztetése, a szociális kirekesztés, a szegénység kockázata tekintetében, mindezek további kihívást jelentenek számunkra, és a nők elleni erőszakról sem szabad, sem szabad megfeledkeznünk. Tudatosítsuk azt, hogy a globalizáció, digitalizáció, migráció kihívásai mellett, meg a klímaváltozás jelentette veszélyek mellett, a globális felmelegedés problémájával számolva, kell európai szinten egy folyamatos munkára felkészülnünk, és ha a fenntarthatóság mentén szeretnénk dolgozni, már pedig ez a cél, akkor, mint mondottam, stratégiai, szisztematikus módon kell megközelíteni mindezeket a kérdéseket, és nem szabad megfeledkeznünk arról sem, hogy egy új önálló stratégia várható az egyes egyenség témájában a legmagasabb szinten, melynek célja az esélygyűlösség minden vetületének további erősítése. És ezzel visszatérek arra, mennyire fontos, hogy a szociális jogok pillérének intézkedéseit végre is hajtsuk, meg a fenntartható fejlődés céljait az ENSZ keretében, az európai szemeszter céljai is fontosak. Mindezek olyan eszközök, amelyek rendelkezésre állnak, annak érdekében, hogy az esélyegyenlőségű politikát tovább vigyük. Aztán kaptam még egy kérdést. És ez a pénzügy, a munkaerőpiacsal kapcsolatos kérdéskör. Ez valóban fontos kérdés, és szeretnék is köszönetet mondani azért, amiért felvetette ezt a kérdést. A kérdés pontosan az volt, hogy hogy tudjuk leküzdeni azokat a problémákat, amelyekkel a nőknek szembe kell nézniük a munkaerőpiaci teljes szerepvállalások kapcsán, hiszen ez különösen azokat a nőket érinti, akik gondoskodó szerepben vannak a családon belül, gyereket vagy idősebb szemét vagy beteg szemét látnak el itt alaposan át kell gondolnunk, hogy eh, melyek azok a kézzelfogható dolgok, amelyeket eh, meg tudunk tenni. Már csak azért is, mert a nők gyakran eh, rosszul fizetett ágazatokban dolgoznak, és igen gyakran rövid távú szerződésekkel foglalkoztatják őket. Ezek azok a vonatkozások, amelyeket meg kell változtatnunk, mert ettől várhatjuk azt, hogy jobb lesz, jobban érvényesül az egyenlőség a férfiak és a nők között, illetve eh, kisebb mértékben marginalizálódnak a nők eh, a jövőben. Eh, a horvát elnökség természetesen bátorítani fogja a nők részvételét a munkerőpiacon, szervezni fogunk különböző tevékenységeket ezen a, ebben a témakörben, és azt hiszem, hogy ezeket korábban is említettem. Ugyancsak fontos azonban említeni még valamit. Sajnálatos módon a nők nem csak rosszabb helyzetben vannak a fizetési viszonyokat tekintve, hanem alacsonyabb nyugdíjat is kapnak. Ez egy olyan újabb kérdés, amit meg kellene vizsgálnunk. Ez a nyugdíj szakadék nyilvánvalóan magasabb fokú marginalizációt, magasabb fokú szegénységet egy rosszabb általános élet színvonalat jelent a nők esetében, különösen idős korukban. Ezeknek a kérdéseknek az átvizsgálásához kellő elkötelezettségre lesz szükség valamennyi szociális partner és tagállam részéről. Nyilván megfelelően meg kell valósítanunk, végrehajtanunk az összes már meglévő, már elfogadott szabályt, és természetesen bizottsági ajánlások is vannak ezen a területen, például a fizetési rendszerek átláthatósága tekintetében, hiszen ez e, az egyik olyan intézkedés, vagy elv, ami e, az egyenlőséget elősegíti. Zárszóként e, az isztambuli egyezménnyel kapcsolatos kérdés kérdésre hivatkoznék, mik lesznek a következő lépések, hogyan tudunk küzdeni az erőszak, a nők elleni és a leányok elleni e, erőszakkal szemben. Ez életfontosságú kérdés, amikor az emberi jogok tiszteletben tartásáról beszélünk. A tanács több alkalommal megnyilatkozott azzal kapcsolatban, hogy teljes mértékben elkötelezett amellett, hogy a női jogok e, sérülésével, e, a női jogok megsértésével szemben felvegye a küzdelmet mind a 28 tagállam aláírta a 21-es egyezményt, az isztambuli egyezményt, és természetesen szeretnénk, hogyha a ratifikációra is sor kerülne, a folyamat lezárulna az Európai Bíróság döntésének megfelelően. Tehát eh, várjuk a fejleményeket március 2020 eh, márciusig. Eh, további prezentációk is lesznek majd az isztambuli egyezmény ratifikálásával kapcsolatban, és természetesen más partnerekkel is együtt fogunk működni a nők elleni erőszak témakörében. E, és minden lehetőséget e, kimeregadunk arra, hogy e, küzdjünk ez ellen, illetve ezt a dokumentumot ratifikálja valamennyi tagállam. És ilyen módon az Európai Uniós jogalkotás elemévé váljon az isztambuli egyezmény. És ezzel kapcsolatban természetesen várom az Európai Bíróság álláspontját is. Meggyőződésünk. Köszönöm szükség. Köszönöm szépen a részletes válaszokat. Lina Manyasz kap most rögtön szót. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Üdvözlöm, és köszönöm az előadását, és két rövid kérdésem lenne, az egyik talán hosszabb. Az első az az, hogy a programban arról beszélnek, hogy a horvát elnökség a a több éves pénzügyi kereket eh, ambiciózusan próbálja eh, kezelni. Pontosan mit értenek ezzel? Hát a második kérdés pedig azzal függ össze, hogy eh, ön elsősorban a nőknek a munkaerőpiaci integrálására helyezte a hangsúlyt, és emellett arra, hogy a demográfiai problémákat is kezelni kell. De hogyha csak arra koncentrálunk, ami a munkaerőpiacra függ össze, akkor nem fogjuk sem a demográfiai problémát megoldani, sem pedig az egyenlőség problémáját, hiszen ha csak nem próbálkozunk meg azzal is, hogy a feladatok, a családon belüli munka és időigénylő feladatok méltányos megosztásával is, akkor enélkül nem fogjuk tudjuk me- tudni megoldani azt, hogy a nők részt vegyenek a munkaerőpiacon is hiszen eh, nagyon jelentős a különbség nő és nő között is eh, a földrajzi helyzet eh, fizetés szempontjából. Úgyhogy úgy gondolom, hogy úgy kell működnünk, dolgoznunk, hogy a családon belüli feladat megosztás is sokkal kegyensúlyozottabb legyen. És ebben a szempontból semmit nem látok a javaslatban. Például beszélhetnénk például az apák és az anyák eh, eh, számára biztosítható szülési vagy szülőségi szabadságok és egyéb kedvezményekről, amelyeknek fontos lenne, hogy, hogy kötelezőek legyenek és ne legyenek átruházhatóak, hogy a férfiak ugyanilyen mértékben megyek ki részüket ezekben a feladatokban, mint a nők. Ugyanígy említhető az egészségügyi vonatkozások egész sora is, eh, az idős vagy beteg családtagok vagy a gyermekek ápolásával kapcsolatos feladatok méltányos megosztása. Ezen kívül nyilván aggaszt Mariana ez megfogalmazása bizonyos értékek nem kifejezetten csengenek egybe az egyenjogúsággal hogyha a digitális forradalomról beszélünk, ahol a legjobb munkahelyek egyre inkább a férfiak közreműködésére támaszkodnak, és a nők innen is kiszorulnak, hát erre be kell figyelnünk. Másrészt a szociális politika és a gazdasági politika közötti szinergiák szempontjából kérdésem lenne, hogy a horvát elnökség továbbra is támogatja-e majd a deflációs politikát, hiszen ez egyáltalán nem tágatja magatja sem a nőket, sem a családokat, hiszen és, a, és hogyha a társadalmi támogatások, szociális támogatások mértéke csökken, akkor ugye pont a nők hiszek meg ennek a levét, hiszen nekik kell belépniük, hogyha bármilyen más funkciós ír a családban. Köszönöm, miniszter asszony, és köszönöm, hogy eljött. Úgy gondolom, hogy fontos föltenni ezt a kérdést, hogy hogyan szeretnének küzdeni az ellen, amit a feltételes feminizmusnak nevezem, és a, és a, a szelektív fölháborodás jelensége. A feministák és a női jogokért harcolók nagyon gyakran nem elnök elnézést kérek, úgy tűnik, hogy tolmácsolási probléma van. Egy pillanatot kérnék, amíg ezt megoldjuk. Could you please repeat? So yes, it seems... I'll start again. <laughs> thank you very much. <laughs> I wanted to welcome and thank you very Akkor újra kezdem. Köszönöm szépen, elnök asszony. Azt hiszem fontos feltenni a kérdést, hogyan szándékoznak fellépni az úgynevezett feltételes feminizmus, ellen alapuló és szelektív feminizmus ellen, amely a női mozgalmakat sújtja. Amikor bizonyos feminista ö, csoportok nem annyira szívesen ö, szólalnak fel a több ezer ö, megkínzott ö, ö, ö, kislány jogaiért, akiket az Egyesült Királyságban is patriarchális elveket követő férfiak megerőszakolnak, visszaélnek velük a munkapártbeli képviselő valóban felszólalt, és nagyon veszélyes ez a jelenség a női jogok szempontjából. A feministák joggal szólalnak fel, hogy a nőknek joguk van a hijábot visel, viselni, de azzal nem annyira foglalkoznak, hogy vannak, akiket rá kényszerítenek és megerőszakolnak, bezárnak, visszélnek a jogaikkal, hogyha nem szeretnék ezt viselni. Ezzel megfosztják a nőt, nőket a jogaiktól, és ez sokkal veszélyesebb jelenség. Úgyhogy egyaránt támogatni kell azokat a nőket, minden nőt és lányt, és nem kell válogatni, hogy milyen jogokat támogatunk, és miért nem. És a, sokan kényesnek tartják ezt a témát, félnek attól, hogy megsértenek valakit, és le, cserben hagyják a legnehezebb helyzetben lévő lányokat nagyon érdekelne, hogy mi a véleménye ezzel a ö, szelektív feminizmussal kapcsolatban, ö, amikor a lányokat cserben hagyjuk, és ö, így vissza tudnak élni a jogaikkal. Köszönöm szépen. Köszönöm. Köszönöm. Röviden még Isbeta. Jeszcze dodatkowo dwa, dwa krótkie pytania. E, e, skutki zmian klimatu najbardziej... Od... Köszönöm szépen. Az éghajlatváltozás következményeit említeném még, amely súlyos hatással van a nőkre és a gyerekekre is. A parlamentben sokat beszéltünk a zöld alkuról, a Green Deal-ről, zöld megállapodásról. A horvát elnökség erős hangja lesz-e ennek a témának, kérdezem, amely figyelembe fogja venni a nők és a férfiak közötti egyenlőséget a fejlesztési politika terén is és a politika kialakítása során figyelembe veszik-e a nők helyzetét, és felvállalják-e a helyzetüket, a nők által megélt tapasztalatokat is képviselik e. Sokat beszélnek a reproduktív és szexuális jogokról a női és szociális politika összefüggésében, amit nagyon fontosnak tartok, hogy ez valóban hatékony, hatásos legyen, ebből a szempontból fontos az oktatása, ö, szexuális felvilágosítás és fontos része az oktatásnak. A hív korai terhesség, hasalok és szexuális betegségekről való felvilágosítás, a megfelelő szociális rendszerek. A nőknek nyújtott támogatás nem mindig veszi figyelembe a pénzügyi helyzetüket. Lengyelországban a nőket ön, ön, Lengyelországban a nők támogatást kapnak a gyermeknevelés érdekében, és több ezer nő adja fel a munkáját emiatt. Mi lesz ennek a következménye a nyugdíjukra, és hasonló kérdések is felmerülnek, vagy hogyan tudnak visszamenni a munkaerőpiacra. Ez csak példa arra, hogy minden szociális politikát alaposan végig kell gondolni, kiegyensúlyozottan kell kialakítani, támogatni a nők visszaállását, visszajutását a munkaerőpiacra. A fiatal anyák újra munkába állását hogyan tudják segíteni? Milyen kézzelfogható eredményei vannak ennek a, pro, ennek a programnak, hiszen a 40 éves, 40 év alatti anyák újra munkába állását támogatni kell. Köszönöm szépen, és végül én is teszek fel egy kérdést. A szakmai és a család élet összeegyeztethetőségéről említette a bemutatójában, hogy megfizethető, akár ingyenes ellátást kell biztosítani, ami főleg a nők számára az egyik leghatékonyabb eszköz, amivel a bér különbözetet, a nyugdíj különbözetet meg tudjuk szüntetni, és ösztönözhetjük a nőket arra, hogy több gyermeket szüljenek. Ha megnézzük a statisztikai adatokat azokban az országokban, ahol a nők munkahelye biztos, és ahol jól összetudják össz, egyeztetni a munkaórákat a családi élettel. Ezek azok az országok, ahogy Elizabeth is említette. Említette, hogy nem csak a tartalom a fontos, hanem az eszközök is, és ezzel for- fordulok az elnökséghez. Számíthatunk-e a barcelonai célok újraélesztésére? Mit, mire számíthatunk ezzel kapcsolatban? Ez céle? Dolgoznak-e ezen, hogy legyenek célok, kötelezettségek az európai ö, szemeszter során. Tehát az érdekelne engem, hogy milyen eszközöket fognak alkalmazni a munka során. A második kérdésem pedig, a férfiak és a nők ő, tehát igazgatósági tanácsa, tanácsban elfoglalt szerepével kapcsolatban legalább egy napot szárnak -e erre a témára majd. Köszönöm szépen. grupirati odgovore. Zahvaljujem svima na postavljenim pitanjima. Köszönöm megint csoportosítanom a válaszokat. Köszönöm a kérdéseket. Fontos, Fontos kérdéseket tettek fel. Dakle, evo idemo od zadnjeg. Idemo, idemo. Fontos kérdéseket vettek fel a munkaerőpiac át az első kérdéscsoport középpontjában, illetve a nők vezető pozícióban való részvétele. Jól tudjuk, hogy egyes témadossziék az elmúlt két évben elakadtak a tanácsban. Új vita nem volt a tanácsban e kérdésekről. A dokumentum készen áll ugyan, de jelenleg úgy tűnik most, hogy nincs okunk azt gondolni, hogy azok a tagállamok, amelyek blokkolják ezt a témadossziét, megváltoztatnák az álláspontjukat. De hát a horvát elnökség figyelme kíséri a dolg alakulását, és ha változás adódik, akkor nyilván élünk a lehetőséggel, és igyekszünk semleges, pártatlan módon eljárni. A többi pénz, többi pénzügyi keret ugye rendkívül fontos, és fontos abban is, hogy minden más kérdés hátteréhez kapcsolódik, és az is természetes, hogy a több éves pénzügyi keret politikai szempontból talán a legfontosabb olyan ügy, amelyel a horvát elnökségnek foglalkoznia kell a következő hónapokban. Mindenek előtt úgy gondoljuk, fontos, hogy kompromisszumra jussunk, az MFF ügyében egyenlő egyensúlyt kell találnunk. Az Európai Bizottság javaslata, a konzervatívabb erők álláspontja között, meg azok, amelyek kevesebb pénzügyi forrás szeretnének rendelkezésre, meg azok között, akik többet az Európai Parlament álláspontja fontos iránymutatás. mindenkit meghallgatunk, készen állunk arra, hogy minden aggályt figyelembe vegyünk, és minden igényt az EU tagállamok részéről, és az együttműködésre támaszkodva számítunk minden résztvevő aktív bevonására, mint mondtam, pártatlan módon, semleges módon szeretnénk közvetíteni ezekben a kérdésekben a tagállamok között, mint az Európai Tanács soros elnöke. Fontos szerep hárul ránk, hogy hozzá tudjunk járulni ahhoz, hogy jó kompromisszumot találjon a tanács, és ez, ez természetesen még egyszer szeretném leszögezni azt, hogy olyan kompromisszumot kell találjunk, mely az Európai Bizottság számára lehetővé teszi, hogy a pro, olyan programot hajtson végre, amelynek magasak az ambíciói, és amelyek finanszírozhatóak is. Tehát a horizontális politikák, a mezőgazdaság politika esetében is igaz ez, és persze az új kihívásokat is látni kell, amelyet, amelyet az európai Uniónak szembe kell néznie. Egységesekkel maradjunk, megőrizve a különbözőség ellenére, a kulturális, demográfiai és egyéb különbözőség ellenére az egységességünket is. Ez a kompromisszum minden európai és minden tagállam számára pozitív kell legyen, és azt is látni kell, hogy minden egyes tagállamnak megvannak maga a sajátságai, a sajátságos igényei, szükségletei, és ami a éves pénzügyi keret és az esélyegyenlőség közötti összefüggést illeti, ez is egy olyan horizontális kérdés, amelyel ilyen megfelelő súlyjal kell foglalkoznunk. Mindezek mellett a kihívások körében a nők munkaerőpiaci szerepvállalása, illetve ennek akadályai figyelembevétele kérdésében látnunk kell ezt a tényt, hogy sok esetben a család tagok ellátása, gondozása és a nők feladata, és nem mindig bírnak ezért egyenlő eséllyel, a férfiakhoz hasonló eséllyel a munkaerőpiacon, sok esetben a rosszabbul fizetett ágazatokban dolgoznak, nagyobb arányban. Ezek a problémák és diszkrepanciák is akadályi az esélyegyenlőségnek, ezzel is foglalkozni kell, az, az eredmény megcélozva, hogy a nők társadalmi kirekesztése csökkenjen, és végső soron a gazdasági növekedés céljait szolgálják mindezek a lépések. Arra kell törekedjünk tehát, hogy a bevezetőmben említett témákra helyezzük a hangsúlyt, a nők munkaerőpiaci részvételét is ideértve. Ez is egy komplex kérdés. Szisztematikus módszertant követel meg, és fontos, hogy minden fél kivegye a részét ebből, és a jogi dokumentumokban foglaltak végrehajtásra kerüljenek. Várunk új javaslatokat a bizottságtól. A, az új esélyegyenlőségi stratégia tárgyában, amelyet már említettünk. A, a munkaerőpiaci esélyegyenlőség témájában a bér különbségekkel is foglalkozni kell, a nyugdíjak közötti különbségről is szó esett már, ez is egy súlyos probléma, ezt is említettem már. Tehát nem csak a, a bérhézak, hanem egy még erősebb nyugdíjhézak is érvényesül a nemek között. Fenntartatóval kell alakítanunk a nyugdíjrendszereket ebben a tekintetben is, hosszú távon vizsgálva. Persze a, nem, a nyugdíjrendszer alapvetően nem tagállami kompetencia, ám a szociális jogok európai pillére a munkavállalók és a vállalkozók méltányos és a bérarányos nyugdíjazását is előrányozza, férfiaknak és nőknek egyenlő esélyt kínálva arra, hogy a nyugdíj jogai kérvényesüljenek, és a nők csak úgy, mint a férfiak, csorbitatlanul élvezzék a megfelelő nyugdíjjogokat. Ami pedig a hosszú távú gondozást illeti, és a magánélet és a munka összeegyeztetését, itt is várjuk a tanács végkövetkeztetéseit, hogy ezt a két elemen, e, elemet hogyan lehet összhangba hozni, és persze azt is hozzá kell tegyük, hogy ez olyan kérdés, amely a nők egyenlő jogait kell megszólozza a munkavilágában. Ez egy sor szakpolitikai intézkedést igényel, hogy a társadalmi teljesítményt egészében növelni tudjuk, illetve a különféle szociális szolgáltatások mindenki számára elérhetőek legyenek. Ez, ezek a szolgáltatások fontosak ahhoz, hogy a nők kivessék részüket a munkaerőpiacon, és a már egyébként a már érvényelő intézkedésekről is jobban kéne tájékoztatni az állampolgárokat, sokszor nem ismerik ezeket mindazokat a már érvényben lévő szabályokat és intézkedéseket, amelyek a magánélet és a munka jobb összhangját irányozzák elő. Egy kutatásanyagot rendeltünk meg, a, amely a küszöbben a konferencia napirendjén szerepel majd, és volt még egy kérdés, amely a barcelonai célok megvalósítását taglalta. Természetesen Ó, be kell fejezni. Okay. Uh, a few minutes or... Oh, yes. Dakle, ako sam dobro shvatila, morat ćemo završiti. Tehát, ha jól értem, akkor be kell fejeznem. Tehát a barcelonai célok, ahogy elmondtuk, Horvátország számára igen fontosak. A soros elnökségben szeretnénk ezekkel foglalkozni, a nők elleni erőszak, elleni, a nők és lányok elleni erőszak elleni fellépés is fontos téma folyamatosan minden szinten intézkedéseket kell hoznunk azzal a céllal, hogy az ilyen erőszak minden formáját leküzdjük. Sajnos ilyenfajta sajnos ellenségek nem szűnnek, a nők erőszak és szexuális erőszak meglehetősen elterjedt, különösen a nők és lányok sérülékeny csoportjai ellen, nem szabad a fogyatékkal élő nőkről sem megfelelkeznünk ezzel összefüggésben. Arra nem volt most idő, hogy e, e témát jobban kibontsam. E, külön figyelmet érdemlő első csoportról van szó, és nagy érdeklődése várjuk azt az információt, amely Kaudali asszony jelentett be egy új stratégia az esélyegyenlőség tárgyában, amely márciusban kerül kifejtésre, és amely tartalmaz további cselekvéseket, melyek az esélyegyenlőség jobb támogatását szolgálják, és az erőszak, nőklen erőszak csökkentéséhez járul hozzá. Köszönöm, lett volna még mondani valóm, Köszönöm a kérdéseket. Mindegyiket rendkívül fontos témák ezek, és a, mint mondottam, horvát elnökség nagy figyelmet szentel már ezeknek. Uh, köszönöm szépen, miniszterasszony. Úgy gondolom, hogy valóban nagyon nagy átfogó képet kaptunk ezekről az ügyekről. Nagyon szépen köszönöm. Köszönet a tolmácsoknak is, mondják képviselő. Sajnos nincs további időnk, de a jegyzőkönyv szempontjából ugye döntöttünk a 2019-es decemberi koordinári döntés jegyzőkönyvével kapcsolatban. Ott nagyon sok döntés született, ezeket kiküldöm a képviselőknek írásban és ott látni fogjuk, hogy mit is kell majd tennünk. Ezzel lezárom az ülést, és köszönöm szépen vendégünknek, hogy megjelent, sikeres elnökséget kívánunk, és természetesen gyümölcsöző együttműködést az elnökség és az Európai Parlament képviselői között, és természetesen a bizottsággal és minden Európai Uniós intézményen együtt, és jó utat önnek haza, és mindannyiuknak. Köszönöm.